hogy kollégáimmal két évvel és Übiennel továbbra is együtt tudunk működni, és vinni az kiváló képviselőkkel is eh, annak érdekében, hogy a női nemiszert eh, csonkításával szemben felvilágosítsuk a polgárainkat. Elnök, köszönöm szépen, ezzel lezártuk a vitát, és holnap kerül sor a szavazása. Most pedig áttérünk a következő napi rendi pontra. Szóbeli kérdés, a francia PIP cég által gyártott hibás szilikon mellimplantátumok tekintetében. Megadom a szót először is Okoni asszonynak. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr, kollégánk. A PIP-mel implantumok nem csak nemzeti uh, egészségügyi csalást jelentenek, hanem az ügyből kiderül az, hogy ennek milyen hatása lehet nemzetközi és európai szinten. Szeretnék néhány számot mondani. A PP mellimplátatokat összesen 71 országban vezették be, összesen 400 ezer implantátum esetében. Ez azt jelenti, hogy 40 ezer eh, nőt érintett ez eh, az Egyesült Királyságban, 10 ezer Spanyolországban. Az ügyre 2012. októberben derült fény. Fontos, hogy a bizottság megerősítse az ellenőrzést, az egészségügyi előírások betartatását. Én eh, csatlakozom kollégáim javaslataihoz. Filip Zsüven, és Tomás Ülmer javaslatához, és ők elnézést kérnek, hogy nem tudnak itt lenni ma este. Az Európai Bizottság eh, fontos, hogy vegye figyelembe a következő megajánlásokat. Fontos, hogy megerősítsük és harmonizáljuk a közösségi szintű ellenőrzések standardjait. Fontos, hogy rendszeres előírások független éves eh, ellenőrzésekkel valósuljanak meg e-, egy adott eh, egészségügyi szabály kapcsán. Fontos, hogy harmonizáljuk az értesített hatóságok körét, a visszakövethetőséget, az áttekinthetőségét pedig eh, erősítsük. Fel szeretném hívni a figyelmüket egy alapvető pontra. Nagyon fontos egyensúlyt találni az európai páciensek védelme és az innováció és a kutatás területének erősítése között. A biztonság, koherencia, rugalmasság fontos, hogy mind megvalósuljon és az egészségügyi elérülésokat nem szabad úgy kezelni, mint a gyógyszereket. Három alapvető különbség van közöttük. Az első a jellegükből adódik, a kereskedelmi bocsátás ideje, illetve a piacon való létük között is. A leginkább ö, ö, kockázatos esetekben a határidők sem megfelelőek, és fontos, hogy ezt eh, mérjük. Köszönöm szépen. Grazie. Eh, la... Köszönöm szépen. Most Mekeven asszonynak adok szót két percben. Köszönöm, elnök asszony. Egyetértek szinte mindennel, ami az állásfoglalásba belekerült. Várom most Dali úr válaszát, és szeretném tudni, hogy az orvosi eszközökről szóló irányelvvel hogyan lesz ez összehangolva. Kani is elmondta, hogy különösen az érintett nők nagy számára való tekintettel. Kollégák, most valami másról szeretnék beszélni, kicsit szélesebb körben. Nem reklámozni akarok. De ugye ö, nem engedjük meg az ingyenes gyógyszerek reklámját az EU-ban, ugyanakkor megengedjük a női magazinokban a folyamatos reklámot a melltartó betét mellett, illetve a mell implantátumok mellett. Egész Európában, nem csak Belgiumban van ez így. Meg szeretném tudni, hogy van-e európai szinten valamilyen törekvés arra, hogy az ilyenfajta reklámokat korlátozzák. Ha megnézzük a cégek reklámjait, akkor ezek megpróbálnak a mellimplantátum témában technikai nyelvezetet használni, elmondják, hogy mennyibe kerül, hogy működik, de az etikai vonatkozásokról nem beszélnek, és arról sem, hogy tíz év múlva mi lesz ezekkel a nőkkel, hiszen a legtöbb mellimplantátumot ki kell cserélni bizonyos idő után, vagyis ha valaki 32 éves korában azt elvégezteti, akkor egy életen át újra meg újra meg újra meg újra ki kell majd cseréltetnie ezt. És egyetlen egy cég sem említi meg ezt az aspektust. Három nagy cég internet oldalait vizsgáltam végig, tehát az emberek egészségi kockázatairól nem tájékoztatják az érintetteket, és nem tudom biztosul, hogy a nem kompetenciái mire terjed ki, de tudtommal vannak reklámra vonatkozó szabályaink, és ez félrevezető reklám, mert nem közli az egészségügyi hatásokat, kockázatokat, a legtöbb nőnek fogalma sincs arról, hogy ez milyen kockázatokkal jár. Grazie, eh, Köszönöm szépen. Löpázs úrnak adok két percben szót. Non c'è? Quindi onorevole Oken. Tak, fru formand. Eh, jeg tror, det er vigtigt, at vi her får... Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egyértelművé tegyük ebben a helyzetben, hogy sokkal jobb engedélyezési eljárásokra van szükségünk, mint, amire, mint ami eddig volt. Hangsúlyozni szeretném, hogy átláthatóságra van szükség, nyitottságra, és hozzáférhetőnek kell lennie a teljesen független kutatási eredményeknek. Fontos, hogy független kutatók megvizsgálhassák a tényleges adatokat, hogy az ipar ne tudja az eredményeket elrejteni, hiszen független attól, hogy hol tartunk, fontos, hogy az emberek megnézhessék azt, hogy volt-e bármiféle káros hatás, vagy volt előrelépés, hiszen ha új eszközök jelennek meg a piacon, amelyek remekül működnek, akkor az alapvető fontosságú. Éppen ezért szükségünk van az átláthatóságra, és remélem, hogy a biztos támogatni fogja azt, hogy a polgárok, a kliensek eh, határozzák meg azt, hogy milyen igényeik vannak, és ne az ipar. Mert hogyha bármiféle eh, csalás érinti eh, ezeket az eredményeket, ugye itt most mellimplantátumokra van szó, de ha bármilyen csapatlásra van szó, akkor bizonyos büntetésekre és pénz és egyéb büntetőjogi büntetésekre kell számítani. Ezen a területen is így kellene lennie. Tehát úgy gondolom, hogy kívánatos lenne az adatok átláthatósága, úgyhogy meg kell néznünk, hogy az iparág maga milyen lobby tevékenységeket folytat, hiszen mindenféle vádak fognak majd fölmerülni az a kapcsolatban, hogy hogy tesszük tönkre ennek az iparágnak a versenyképességét. Erre föl kell készülnünk, és úgy gondolom, hogy képesnek kell lennünk ezt a nyomást kibírni, állni a sorat. annak érdekében, hogy gondoskodhassunk arról, hogy a rendszerünk ugyanolyan jó vagy jobb, mint az amerikai rendszer, anélkül, hogy azt, fog, azt tennénk magunkével. Köszönöm. Nos, nem sokkal azután, hogy a botrány kitört, az Európai Parlament hónapokkal később végre e, elkezd foglalkozni ezzel az orvosi műhiba botrányjal kapcsolatban elképzelhetetlen számomra, hogy a PIPA még a világ harmadik legnagyobb mellimplantátum szállítója volt sokáig, immár tíz éven keresztül figyelmen kívül hagyhatta a törvény előírásait. Tehát úgy gondolom, hogy ez itt egy közegészségügyi eset. Alapvető fontosságú az is azonban, hogy minden tényt figyelembe vegyünk, mielőtt eh, lépünk, mielőtt egy rendszert megpróbálunk megváltoztatni ennek érdekében, hogy az ilyen műhibákra ne kerülhessen sor. Úgy gondolom, hogy a PIP botrány nem feltétlenül jelenti a jelenlegi eh, rendszer hibáját. Ez ugyanis egy eh, bűncselekmény volt, ugyanis eh, tudatosan a szabálynak nem megfelelő terméket dobtak piacra. A bizottság nagyon sok pozitív intézkedést fog hozni, az orvosi eszközök terén, ugyanakkor a szöveg e, a piacadobás előtti engedélyezést is e, bevezeti, ami a meglévő szabályokat, normákat megkettőzi, és szükségtelenül aránytalan nézeteim szerint. A 22-es bekezdés például, mert a zöldek nyújtottak be, kifejezetten toxikológiai vizsgálatokat ír előtt minden orvosi eszközzel kapcsolatban. Most tényleg azt gondoljuk, hogy kifejezetten toxicizmus az, ami a pacemakerektől a, a raktapaszokig vonatkozik mindenre, majd ettől az emberek nem követték el a, a bűncselekményeket. Én úgy gondolom, hogy nem kellene reflexzerűen nagy kalapáccsal esni a diónak. Azt hiszem, hogy ha már több mint 20 éve védi az ügyfeleket, a betegeket, a klienseket ez a rendszer is jól működött, akkor vegyük észre, hogy itt most egy bűncselekményről volt szó, és nem a rendszer hibájáról. Én ezeket a következtetlenségeket szépen kisimítanám ebből a szabályból. Köszönöm, mondja az elnök. Kicsit habozva, hogy kijön most. Okay. A catch the eye. Okay. Jó, hát akkor átérünk a catch the eye-ra, spontán felszólalások. Matthias Asszonynak adom meg a szót kettő percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, így már hat hónap telt el azóta, hogy a PIP botrány kitört. Hallatlan, hogy egy magáncég tíz éven keresztül megmaradhatott a piacon, és olyan szilikon implantátumokat dobhatott piacra, amelyek veszélyesek az életre, amelyek hibásak, olyan anyagot használtak, amelyet egyébként ágybetétekbe kellett volna használni, és ezeket ültették be a nők testébe. Úgy gondolom, hogy gyakorlatilag 500 ezer nőt érinthet ez az ügy súlyos hibák voltak ebben a folyamatban. Tudjuk, hogy mi történt. Ez a cég csalt, ez büntetőjogi felelősség kérdése. De azt is tudjuk, hogy ezzel együtt hibázott a jogrend is, hiszen egyfajta joghézag alakulhatott ki hiszen tízven keresztül senki nem vette észre azt, hogy itt egy csalás folyik, hogy a bűncselekmény, hogy a bűnözők kihasználták talán az ellenőrzések eh, hiányosságát, talán az archívumok, a eh, nyilvántartások követhetőségének hiányosságait, valamit ki kellett, hogy használni, használjanak, valami hiba lehetett a rendszerben. Nem csak arra van szó, hogy nincs információ, ez egyébként fontos vonatkozás, különösen ugye a megadatomok terén, hanem arra is szükség van, hogy átgondoljuk, hogy a nők milyen folyamat eredményeként dönthetik el, hogy milyen fajta betétre van szükségük, mindenféle dolgokat ellenőrzünk, ellenőrizzük azt, hogy az autók alkatrészei milyen minőségűek. De úgy gondolom, hogy ha ezt megtesszük, akkor bizony a közegészségügyet érintő kérdésekben is ugyanilyen szigorúnak kellene lennünk. Tehát bőven van még mit tennünk, biztosítanunk kell az átláthatóságot, az ellenőrzést és a szankciókat ebben az ágazatban is, hiszen el kell érnünk azt, hogy ez a probléma soha többet ne fordulhasson elő a tagállamoknak, ezért teljes mértékben felelősséget kell vállalniuk a vizsgálatok kudarca miatt. Elnök, köszönöm szépen. Kettő percben a rossz kollégának adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. A vita, a szavazás valójában egy nagyon megfelelő pillanatban kerül megrendezésre, hiszen ez egybeesik az orvosi eszközökre vonatkozó direktív átgondolásával egészségügyi és biztonsági megfontolásokból. Úgy gondolom, hogy a Dali úr javaslata jó irányba lép előre, hiszen jobb és több eh, vizsgálatot kér az orvosi eszközgyártók eh, tevékenységet kapcsán. Nem gondoljuk azt, hogy túlságosan sok bürokratikus terhet kellene kreálni, hogy ezzel a következő években az innovációt lefékezzük, azonban eredményes, gyors és komoly tesztelésre van szükségünk, szigorú tesztelésre van szükségünk. A nőknek tudniuk kell, hogy milyen kockázatokat kell milyen kockázatok, kockázatokkal jár az, hogyha ilyen megoldáshoz folyamodnak és az ellenőrzések pedig azért van szükség, hogy az adott esetben a orvosi segédeszközök ne hibásodjanak meg ideje korán. Biztosítanunk kell azt, hogy ahol információ közlési kötelezettség van az eljárás rendben, akkor ez időben álljon rendelkezésre, és időben tudja meg mindenki, hogy milyen kötelezettségek vannak fontos, hogy minden potenciális kockázatról tájékozódjon minden egyes kliens, és tudnia kell, hogy a következő években milyen kockázatok fognak fölmerülni. Fontos, hogy a lehetséges kockázatokat és problémákat ezekkel a protetikumokkal kapcsolatban csökkentsük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, kedves képviselők! Az utóbbi húsz év során az orvosi műszerekre vonatkozó szabályozási rendszer általában garantálta az biztonságos eszközök elterjedését, és közben rugalmasságot is alkalmazott. Nagy, érve nagyon rövid ezeknek az élettartam olyan értelemben, hogy újabb, újabb generációk jönnek, és ilyen szempontból is rugalmas volt. Európa az innováció él lovasa volt. A bizottság ezt az irányelvet megvizsgálta most ezen téma kapcsán is, mert láttuk, hogy most javításra szorul. A PIP eset valóban felháborító. Ez egy csalás, amit hosszú ideig nem vettek észre, mert az ellenőrző rendszer hiányos volt. A PIP cég esete felmutatta, rámutatott a szabályozási keret hiányosságaira. Hogy gyors választ adjunk az érintettek aggodalmaira, én személyesen konkrét intézkedéseket foganatosítottam, és kértem a tagállamokat, hogy a meglévő joganyag alapján ezeket hajtsák végre. Szigorítani kell a piac felügyeletet annak érdekében, hogy az orvosi eljárások és technikák biztonsága százszázalékos legyen, és felkértem valamennyi egészségügyi minisztert, hogy ezt a témát karolja föl. És ezek az intézkedések most éppen átültetés alatt állnak. Hosszabb távon pedig valóban jogalkotási javaslatra lesz szükség. A pípesettől függetlenül is előjöttünk volna egy ilyen javaslattal, igyekeztünk az utóbbi időszak tapasztalatait összefoglalni, megpróbáljuk majd javaslatunkban, amely a nyári szünet után egyből ki fog jönni, javítani a jelenlegi rendszert, például a mellimplantátumokra vonatkozóan is, de ez csak egy részfejezet. Általános jelölési, jelentési és ellenőrzési eljárást fogunk foganatosítani az egész Európai Unión belül. És szeretnénk erősebb, komolyabb szerepet szánni a tagállami hatóságoknak már a piacra dobás előtt és utána is, hogy a szakértői állományaikkal a lehető leghatékonyabb piacfelügyeletet tudják végrehajtani, és szúrópróbaszerűen is lehetőségük legyen a tagállami szakembereknek fejlesztés alatt álló eszközök vizsgálatára is, még mielőtt azok piacra kerülnének kétszeres, kettős célt követünk. Szeretnénk egységes szintre hozni az értékelést Európa szerte a klinikai eszközök tekintetében, másodszorban pedig a tagállamokat tájékoztatni akarjuk arról, hogy milyen termékek jelennek meg a piacokon, hogy azokat célzottan ellenőrzésük alá tudják venni. Ehhez sok szakértelemre van szükség, hatékony együttműködésre és piacradobás előtti szűrésre és folyamatos éberségre a piacfelügyelő szervek részéről. Az orvosi műszerek, eszközök ellenőrzését egységes e, azonosítási és nyilvántartási rendszerben akarjuk végezni. A PIP eset után stressztesztet fogunk alkalmazni a piacokon, hogy feltárjuk az esetleg még további ö, gyenge pontokat, és a stressztesztek eredménye után konkrét javaslatokkal fogunk előállni. Ezek ellenőrzési, eljárási témákra fognak koncentrálni a nemzeti hatóságok kompetenciájára. Előre be nem jelentett látogatásokat fogunk tenni egyes gyártóknál, és az auditingot szakmai szempontból végrehajtjuk, és ha a tagállamok negatív eredményt mutatnak föl, akkor ö, tovább fogjuk erősíteni a szakma, az orvosi szakma és a, az érintettek, a, a betegek jelentési eljárását, ö, és különös figyelemmel leszünk a mellimplantátumokra, hogy a piac átlátható legyen, és minden érintett rendelkezzen a megfelelő információval, nem csak, ahogy mekeben azt mondta, a dolog költségei és technológiai vonatkozásai tekintetében, hanem a, az ilyen műtétek fenntarthatósága, hosszú távú hatása, ö, illetve az ilyen eszközök ö, élettartama tekintetében is sok egyéb protézisre vonatkozóan próbáljuk ezt megfogalmazni, hiszen ezeknek élettartalma, illetve egyéb hatásai még feltáratlanok, és legalábbis a nagy közönség számára ismeretlenek, és nem tudják, hogy az érintettek, hogy ez nem egyszerű beavatkozás, hanem mivel cserét igényel, egy életen át követni fogja őket. Tehát a betegeket, vagy a fogyasztókat, ha úgy tetszik, megpróbáljuk felruházni azzal az ismerettel, hogy ellen tudjanak állni például a mellimplantátumok kapcsán működő reklámoknak, félrevezető reklámoknak. Tisztelt képviselők, meggyőződésem, hogy azok az intézkedéseket, amelyeket már beindítottunk, kezdeményeztünk, és a stressztesztek eredménye közösen meg fogják erősíteni a felügyeleti rendszert, közben nem károsítják, korlátozzák az innovációs tevékenységet sem, és az európai piacokon megjelenő orvosi termékek biztonsága növekedni fog. Vettem az üzenetüket, például Avankóni asszony üzenetét is, és elmondhatom, hogy az általa felvetettek már benne vannak az általam kezdeményezett szövegekben, a nyár végén megismerik önök is ezeket a dokumentumokat. El. Köszönöm szépen, a néppárt képviseletében Gardini asszony kap még egyszer szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, biztos úr. Nagyon fontos dolgokat hallottunk, ezzel teljes mértékben egyetértek. Azt gondolom, hogy megrázó, mint ahogy a biztos említette, hogy a tagországainkban ilyen sok nő számolt be arról, hogy ez a botrány érintette őket. Az is világos azonban, hogy ez a botrány utal arra, hogy milyen fontos ellenőrizni az európai jogszabályokat, amelyek jelenleg az orvosi termékekre vonatkoznak. Ez a botrány felvetette a különböző hézagok problémáját is, és ezt a biztos nagyon jól be is mutatta. Éppen ezért ezen rövid idő belül nem szeretnék erre az aspektusra utazni, utalni. Jól mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a polgárainknak a legjobb dolgokat tudjuk felkínálni, a legjobb dolgokat tudjuk megértük, és ebből a botrányból nagyon sokat tanultunk. Ez lehet egy további pont a tovább lépéshez, a kommunikáció kapcsán. Mindaz, amit a páciensekről tudunk, csak a pozitív aspektusokat ehm, emeljük ki, szépítjük a dolgokat, nincsenek olyan protézisok, amelyek teljes mértékben kockázatmentesek lennének. Ezt pedig tudni kell. Az embereknek el kell mondani azt, hogy mik ezek a kockázatok. Tudjuk azt, hogy nagyon gyakran egészen fiatal lányokról van szó, akik eh, alávetik magukat ennek a beavatkozásnak, és úgy gondolom, hogy tényleg nagyon fontos, hogy ezt a problémát megoldjuk, fel kell, hogy lépjünk. Köszönöm szépen, két percben Parnyó úrnak adok szót. Ismertük a mediátor kapcsán megkövetkezett botrány, most eh, a Mertantent botrányáról van szó, és ahogy a biztos elmondta, mindez felhívta a figyelmet az egészségügyi biztonság diszfunkcionalitására. 40 éves csalási történetről van szó, mert implantátumok kapcsán büntetlenül érhették ezt meg a tettesek. 50 millió ilyen már implantátumot ültettek be. Ezek a számok megrázóak. Az FBI felhívta ezekre a figyelmet, Franciaországban, Nagy-Britanniában sokan forultak bírá, bírósághoz, és hogyan lehet, hogy az ügynökségek, az európai ügynökségek is szemet tudtak hújni ilyen botrány felett. Fontos, hogy az európai ellenőrzési rendszereket javítsuk. Biztos úr, ma egy új rendszert kell létrehoznunk, amely el tudjuk kerülni a botrányokat ősszel születik meg az új jogalkotás, ennek a állásfoglalási indítványnak társzerzője vagyok, és erre bátorítom a biztost. Úgy tűnik, hogy aggáink nagy részére tekintettel vannak, tehát miért tennénk eh, kivételt, amely elfogadhatatlan a parlamenti képviselők nagy része számára, miért nem miért engedtük meg e, a hármas e, osztályba tartozó implantátumok kereskedelme bocsátását? Köszönöm. Grazie per il gruppo. Köszönöm. Az ALDE frakció nevében Bilbao úr másfél percben. Asszony. Köszönöm. Jó lenne, hogyha az európai jogszabályok reformja az orvosi eszközök és implantátumok tárgyában ezzel az állásfoglalással is kiegészülne. Nagyon sokat tanultunk a PIP vállalat által gyártott implantátumok válságából. Jó lenne, hogyha lenne egy adatbank, illetve egy vészjelző rendszer valóban megfogalmazhatunk kritikákat az implantátumokat illetően, illetve a betegek tájékoztatásának átláthatóságát illetően. Szankciók rendszerére van szükség azok esetében, akik veszélyes eszközöket árusítanak, illetve az orvosi láncolat azon tagjaival szemben, akik nem működnek együtt. Mindenféleképpen kártérítést kell nyújtanunk ezen botrány áldozatainak. Szeretném elmondani, hogy amikor a pénzügyi válság továbbra is súlyosan fenyegeti az európai projektet, emlékeztessünk arra, hogy az árkülönbség azon termékek esetében, amelyet a pipa állít elő, illetve a konkurencia termékei között nagyon jelentős. És ez nem ösztönözte az ellenőrzéseket, ez az elkülönbség okozta a PIP vállalat termékeinek nagy sikerét, és ennek megvannak a rossz kihatásai a páciensekre. Remélhetőleg ez nem fog megismétlődni. Most a bizottságnak kell létrehozni egy megfelelő ellenőrzési rendszert, és parlamentünknek ellenőriznie kell azt, hogy ezt az állásfoglalást az érintettek tiszteletben tartják. Remélhetőleg biztos úr ön is megtartja a szavát. Elnök, a KSDI következik, meg Innes képviselővel kezdjük. Thank you, Köszönöm szépen, elnök. Ez egy nagyon fontos vita, de azt hiszem, hogy amikor erről a konkrét botrányról beszélünk, rá kell jönnünk arra, hogy eh, az európai gyógyászati eszköz ágazata nagyon is innovatív volt, és nagyon sok betegen segített. Én üdvözlöm ezt a kiegyenlített megközelítést. Nagyon fontos a nyilvántartási rendszer javítása. A hetes bekezdés azt hiszem, hogy túlzásokba esik. Azt gondolom, hogy elveszi azt a lehetőséget, hogy az ipar innovatív legyen. Valóban egyensúlyt kell teremtenünk a között, ami jó a betegeknek, és javítani kell azok életminőségét, akiknek szükségük van gyógyászati segédeszközökre. Ha megengedik, egy más témát említenék, meg Kevin asszonyra reagálva. Volt egy vita a női nemi szervek megcsonkításáról, most pedig ugye mellimplantátumokról. Ezeket néha nagyon fiatal lányok használják fel, akik saját maguk döntenek arról, hogy ezt a folyamatot végigcsinálják, anélkül tudnák, hogy milyen következményekkel jár. Érdekes az, hogy együtt tárgyaljuk ezt a két témát. De a fő mondani valom az, azok számára, akiknek csípő vagy térprotézusuk van, akiknek javult az életminőségük az Európai Gyógyászati Segédeszköz ágazat segítségével. Nos, gondoljunk ezek az emberekre, tehát valóban ne gördítsünk akadályokat az innovatív ágazat elé, ami a mellimplantátumot illeti. Ez egy másik vita ez a társadalomról, a nyomásról, amelyet a fiatal asszonyokra, gyakor, nőkre gyakorlunk. Ez esetleg más alkalommal lefolytathatjuk. Grazie, onorevole Regner. Köszönöm, Regner asszony következik. Ön. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Szeretném kihasználni az alkalmat arra, hogy felhívjam a figyelmet egy olyan rendeletre, amelynek a felülvizsgálata jelenleg zajlik, illetve a felülvizsgálata nem sokára lezárul. A rossz minőségű mellimplantátumok esete azt mutatja, hogy további felülvizsgálatra is szükség van azonban. A Brüsszel 1 beszélek. Ez a rendelet meghatározza a polgári és kereskedelmi ügyekben a bíróságok joghatóságát. Sok-sok áldozata volt ennek az esetnek, olyan áldozatok, akik hiába próbáltak meg fogyasztóvédelmi szervezeteken keresztül peres úton jóvátételt igényelni. Egy joghézag miatt nem sikerült jóvátételt követelniük, az ő helyzetüket, de sok más fogyasztó helyzetét is sikerülne javítanunk, hogyha a fogyasztóvédelmi szervezetek, amelyek képviselik őket, megfelelő módon felléphetnének. A rossz minőségű szilikon mellimplantátumok esete ismét csak jól mutatja, hogy felől kell vizsgálni a vonatkozó jogszabályokat. Honorévoli. Köszönöm. Irigoyen képviselő következik. Köszönöm szépen, kollégák, biztos úr. Egy botrányról beszélünk a PIP implantátumok alkalmazását illetően, amelyek ipari szilikont alkalmaztak. Kockázatokat jelent ez a páciensek szemére sok fiatal nő számára, akik nem tudják, hogy miről is van szó, milyen implantátumot helyeznek a testükbe. Láthatjuk, hogy nagyon sok joghézag van, tehát túl kell lépnünk ezen a szinten az ellenőrzést illetően, a védelmet, az információt, a tájékoztatást illetően, mivel ezek az implantátumok, amelyeket több mint 30 ezer európai nő kapott meg, azt mutatják, hogy meg kell büntetni az ilyenfajta termékek előállítóit. Biztos úr, azok a betegek, akik ezeket az implantátumokat alkalmazták, nekik joguk van a, ezekre az implantátumokra és arra is, hogy tájékoztassák őket ezekről. Nem szabad, hogy kockázatokkal szembesüljenek, hiszen nem csupán az egészségük, hanem jólétük érdekében is használják ezeket az implantátumokat. Elnök, köszönöm, Tarabella kolléga következik. Elnök asszony, tisztelt biztos úr, több kérdést tehetünk fel. Egyfajta tehetetlenség uralkodik. Ha megnézzük, ugye az áldozatok valóban azt várhatják, hogy felelősségre vonják az felelősöket. Tehát az egészségügyi hatóságok különböző kivizsgálásokat folytattak, de hát ami a hibás implantátumok eltávolítását illeti, azon sebészeket. Gilles Parnyó említette ezeket a riasztó számokat, ez a PP bűncselekményéről szól, egy bűnlastrom. Január 13-án kérdést tettem fel, és ön azt mondta, hogy a gyógyászati beinjektált vagy az esztétikai implantátumok egy nyilvános konzultáció keretében vitatták meg ezt a kérdést. Szeretném biztos, úr megkérdezni, hogy mi a helyzet az gyógyászati rendelkezések felülvizsgálatával? Ennek a jogszabálynak a hatájával mi a helyzet? Az esztétikai fogalom, vagy az esztétikai feltétel mit takar pontosan? Kérem, erre majd válaszoljon. Grazie la parola alla... Köszönöm. Kádenbach kolléga következik. Tisztelt elnök asszony, biztos úr! Ott folytatnám, ahogy az, ahol az előzőm szóló, előttem szóló abba hagyta. A orvostechnikai eszközökről beszélünk ma, úgy gondolom a legszigorúbb ellenőrzésekre van szükség, a legszigorúbb eljárás, ami az engedélyeztetést illeti, és elegendő tájékoztatásra is szükség van. Azonban a mellimplantátumok az esetek legkisebb részében bizonyul orvostechnikai eszköznek, általában esztétikai beavatkozásokról van szó, körülbelül 700 millió eurós piacról van szó. A kérdésem a következő, és ahhoz kapcsolódnék, amit Linda McEwen mondott. Az egészségügyért felelős képviselőként hogyan engedhetjük meg, hogy olyan európai nők, akiknek zavart a testképe, hogyan gondolhatják azt, hogy csak ilyen implantátumok révén bizonyulnak nőnek. És ha belege, belegondolunk, hogy a fiatalok 22%-a Európában, is nagy részük nő, evészavarokkal küzdik, és belegondolunk abba, hogy a média milyen képet alakít ki a teljes értékű nőről, férfiről, és ha ez azt eredményezi, hogy az emberek nagy része csak sebészeti beavatkozások révén érzi úgy, hogy megfelelő testképe, akkor azt hiszem nagyon fontos lenne, hogy a különböző reklámok korlátozásáról is el kellene gondolkodnunk. Köszönöm. Sinclair. Köszönöm. Sinclair asszony következik. Thank you. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a, két, ez a probléma abból adódik, hogy a francia hatóságok nem tudták jól szabályozni ezt az ágazatot. A franciáknál általában ez a mindent vagy semmit, aki bírja marja, megközelítés jelenti. Az amerikai szabályozó testületek egy figyelmeztetést helyeztek el a honlapon, amely a francia mellimplantátumokra hívta fel a figyelmet. A francia egészségügyi hatóságok egy 175-ös oldalas jelentést készítettek erről. Radikálisan meg kell változtatni a gyógyászati segédeszközök gyártását. Nem képes az ágazat önmagát szabályozni. Több ezer nő a franciák hanyagsága miatt szenved. Kompenzációt kell minden érintetnek kifizetni több kommunikációra lesz szükség a klinikák, a sebészek és a betegek között. Nagyon fontos, hogy az egészségügyi szakértők, szakemberek betekinthessenek ezekbe a kérdésekbe. E ora la parola. Köszönöm, most pedig Dali biztos úr kap szót. Well, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, amiért hozzászóltak ehhez a nagyon fontos témához. Mindannyian egyetértünk abban, hogy a betegek egészsége kell, hogy az első legyen, amikor a politikáinkat kialakítjuk. Pontosan így járunk el, amikor ragaszkodunk ahhoz, hogy továbbra is egy rugalmas rendszer kell, hogy rendelkezésre álljon, amely a lehető leggyorsabb módon lehetővé teszi az innovációk érvényesülését a pácienseink szempontjából, hiszen ez is az ő egészségüket szolgálja annak a lehetősége, hogy innovatív termékeket használjanak a lehető legkorábbi időpontban, szintén ide tartozik, és Európában három évvel megelőzzük az amerikai az amerikaiakat, ami az innovációkat illeti. Ez egy olyan előnyt biztosít a számunkra, amiről nem mondhatunk le. Ez az oka annak, hogy amikor megkérdezte tőlem az egyik képviselő, hogy miért nem ragaszkodunk ahhoz, hogy a piacra dobás előtt legyen engedélyeztetési eljárás. Nos, úgy gondolom, hogy erre nincs szükség, nem kell erre az útra rátérnünk. Európában van egy olyan rendszerünk, amely működött a múltban. Mi azon dolgozunk, hogy ez a rendszer még jobban működjön, biztosítjuk hogy az összes szerv, amely az engedélyeztetési folyamatban részt vesz, kompetens legyen. Ez egy olyan csomag, vagy rendszer, amelyet a parlament és a tanács elé tárunk a nyár végén, illetve ősz elején, és Tarabella úr, ez az én álláspontom ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. Gondolkoztunk ezen az ügyön, megvizsgáltuk, megnéztük, hogy mi történt a PIP esettel kapcsolatosan, és néhány hónapon belül egy konkrét javaslatot fogunk önök elé tárni szeptember környékén. Tehát amikor az engedélyeztetésről van szó, mi azt mondjuk, tartsuk fenn az Európában érvényben lévő rugalmasságot. Biztosítsuk azt, hogy bárki, aki részt vesz a folyamatban, megfelelő szakértelemmel rendelkezzen, gondoskodjunk arról, hogy az illetékes tagállami hatóságokat még inkább bevonjuk ebbe a folyamatba, amennyire az szükséges, és hogy legyen egy európai szintű szakértői csoport, amely biztosítja, hogy Európa szerte konzisztens módon érvényesüljenek bizonyos normák az engedélyeztetés során. A PIP eset nem függ össze az engedélyeztetés eljárásával. Itt egy csalásról van szó, amely akár a legszilárdabb engedélyeztetési eljárásban is lehetővé válhatott volna akár. A PIP ügy azt mutatja, hogy a folyamatainkban vannak hiányosságok, nem szükségszerűen a jogalkotásban, hanem talán inkább a jogalkotás végrehajtásában. A, az engedélyeztetés utáni piaci ellenőrzésben vannak hiányosságok. Ahogyan néhányan elmondtak, elmondták, a tagállami illetékes hatóságok egyszerűen elálltak attól, hogy megfelelően ellenőrizzék az orvostechnikai eszközöket, amelyek használatban voltak a területükön, és ez nincs rendjén. Hihetetlen, és én könyvelő vagyok egyébként szakmámat tekintve, tehát még szörnyűbb számomra, hogy az összes auditálás, pénzügyi könyvvizsgálat, amelyet ezeket Két hónappal előtte jelezték, ez egyszerűen hihetetlen. Ők úgy értelmezték, hogy a jogszabályok ezt követelik meg tőlük, de ez nincs így. A Ma a mi jogalkotásunk nem így rendelkezik, és önöknek is gondoskodniuk kell arról, hogy ez, hogy betartsák a megfelelő jogszabályokat. Nem kell két évet várnunk arra, hogy ez a jogalkotási folyamat lezáruljon, ezt nem sokára elindítjuk. Mi az átláthatóságot tartjuk nagyon fontosnak, ezt próbáljuk megvalósítani. Fontos, hogy minden szerv, hatóság fél, amely részt vesz a folyamatban, megfelelő információkkal rendelkezzen, de fontos, hogy minden történésről értesüljön, amely az orvostechnikai eszközök piacán történik, egy adatbázist kell összeállítani ezen információk összefogására, annak érdekében, hogy valóban foganatosíthassuk a megfelelő intézkedéseket. Az orvostechnikai eszközök nyomon követhetősége, amelyet mi is javasolunk, és amelyet többen is említettek itt ma, aminek nagyon örülök, hiszen ez is rendkívül fontos, tehát az orvostechnikai eszközök nyomon követhetősége, főként a kockázatos eszközök nyomon követhetősége szintén javaslatunk részét képezi majd. Mi tehát betartjuk a szavunkat. Ezzel kapcsolatosan szeptemberben egy szilárd, robusztus javaslatot fogunk közzétenni, amely eh, mindenképpen javít a jelenlegi helyzeten, anélkül, hogy túlzásokba esnénk, anélkül, hogy túlreagálnánk ezt az esetet. Megpróbáljuk megtalálni a módját annak, hogy jelezzük, hogy úgy teszünk valamit, egy olyan területen, hogy az hatékony legyen, egy olyan területen, ahol nem kell szükségszerűen tenni valamit. Hiszen a PIP egy csalási ügy volt, nem pedig az engedélyeztetéssel függött össze. Piaci ellenőrzésről van itt szó. Ez az a terület, ahol határozottnak kell lennünk, és biztosítanunk kell, hogy egy robusztus piaci ellenőrzési eljárást foganatosítsunk. Köszönöm szépen. Grazie, Commissa. Köszönöm, biztos úr. Közlöm, hogy kaptunk egy állásfoglalás tervezetet, lezárom a vitát, holnap kerül sor a szavazásra 12 órakor. A következő ülés holnap, június